Good afternoon, colleagues. Jó napot kívánok, kollégák! Üdvözlöm Önöket az utolsó munkahéten a nyári szabadságolások előtt. Ma három fontos dossziéről kell szavaznunk. Holnap még öt jön, hogy a szeptemberi eh, Strasbourg plenárison is tudjunk szavazni. Majd az első dossziérval kezdünk. Ez az IPA anyag, a jelentéstevő Krisztián Vigene. Mivel sok dolgunk van, szerintem csapjunk is bele a szavazásba a jelentés kapcsán. Egyes cikk, 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 20 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 114-es módosító mellett, ellene, tartózkodok elutasítva, 21-es módosító mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, 115 es módosító mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, 22-es mellette, ellene, tartózkodok elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodok elfogadva. Költségvetési 16-os első rész jelentéstevő kérése szerint mellette ellene tartózkodok elutasítva. 5-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodok elfogadva. Aztán ugrunk a 119 mellette. Bocsánat, javítanak. 121-es mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva 122 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Regi 6-os mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 25-ös módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva ugrunk a hatos kompromisszumos mellette, ellene tartózkodok elfogadva 20, bocsánat, hetes kompromisszumos mellette, ellene tartózkodok elfogadva. Ugrunk a 128-asra, a Norto, bocsánat, javítanak. 28-as? Kérdezi az elnök. Elnök, 128-asról szavazunk. 128-as módosító. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 120, 130 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 131, Regi 8, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 132, Employment 16-os, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Budget 16-os, osztott szavazás csak a második rész mellett, ellene tartózkodók elfogadva. Ellenőrizni szeretné valaki a budget 16-ot, második rész, kérem elektronikusan ellenőrizzük. It's closing So. it doesn't matter. You take the point. So close the vote. <laughs> Szavazás lezárom. It's uh, rejected. Elutasítottuk valóban. 29 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva 133-as mellette, ellene, nem óhajt szavazni. Elfogadtuk. Budget 16-os csak a harmadik rész mellette, ellene, az elnököt javítják. A budget 16 okkal fogyottá vált, mert a korábbiakat elfogadtuk, 133-at, úgyhogy a budget 16-ról nem szavazunk. 30-as módosítom mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Inta 8-as mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. Inta 9 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 31-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók azt hiszem, hogy ezt elektronikusan ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a 31-es kapcsán elektronikusan. So close the vote. A szavazást lezárom. Is adopted. Elfogadtuk. 135-ös. Mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Inta 10 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 32 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 136 mellette, ellene tartózkodók, azt hiszem elutasítottuk, employment 19 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, employment 20 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Employment 21 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Employment 22 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Két egy, azonos 137-138-as mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 33 mellette ellene tartózkodok elfogadva. 139-es, bocsánat, 140-es mellette ellene tartózkodok elutasítva a regi 11 el együtt Employment 23-as mellette ellene tartózkodok elutasítva regi 10 mellette ellene tartózkodok elutasítva egyforma a 141-es és a 127-es mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 142-es mellette, ellene tartózkodok, Azt hiszem, hogy ezt ellenőriznünk kellene elektronikusan. Kérem, hogy géppel szavazzunk a 142-esről. Please close the vote. A szavazást lezárom elfogadtuk 25 szavazattal. Egyformán 143 és a regi 12 mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 34-es mellette, ellene tartózkodok elfogadva. Budget 16-os csak a negyedik rész mellette, ellene kérem, hogy hát azok tegyék fel kezüket, akik mellette szavaznak, tehát mellette, ellene. Azt hiszem, hogy ezt elektronikusan ellenőriznünk kell gépe. Budget 16-os, kérem szavazzanak. Please close the vote. A szavazást lezárom. 21-el eh, megszavaztuk, egy kolléga nem szavazott. Úgyhogy megszavaztuk. Emple 24-es mellette, ellene tartózkodok elutasítva. Inta 12 elnézést, ez kiesett. 144-es mellette, ellene tartózkodok elutasítva 35 mellette, ellene tartózkodok elfogadva 145-ös mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 146 employment 25 egyformák mellette, ellene tartózkodók elutasítva 36-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva budget, bocsánat, 147-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Felhőkölés elektronikusan ellenőrizzük géppel. One more colleague. Még egy kolléga, lehet, hogy nincs is itt. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Amendment 37. 37-es mellette kiszavaz ellene, kiszavaz tartózkodók elfogadva. 100, 50-es mellette, ellene tartózkodok elutasítva, Employment 27-es mellette, ellene tartózkodók, nem világos, hogy mi a helyzet, azó ellenőrző géppel. Also, please close the vote. Kérem, fejezzék be a szavazást. Tehát elfogadtuk, de kérem, hogy kollégáim eh, kézzel is szavazzanak, ne csak géppel. Inta 13. Mellette ellene tartózkodók ellenőrizik géppel. Elnézésüket kérem, ellenőrizik kézzel. Inta 13. 1. 3. Please close the vote. Szavazás lezáró. Is adopted by one. Egyel elfogadtuk. Budget 17-es, eh, csak a harmadik rész. Mellette kiszavaz, ellene kiszavaz. Tartózkodók elfogadva. 38-as. Mellette kiszavaz, ellene kiszavaz. Tartózkodók elfogadva. Employment 28 nem, ez kiesett. 39-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, még egyszer ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 151-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 40-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. 41-es visszavonásra került, 152-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. Budget 18-ra ugrunk, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva, 42-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva, 153-as mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva, Regi 13 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva, 154-es mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodás elutasítva, Inta 14 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodás elutasítva, 155-ös mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva, ellenőrizzük 155-öst géppel. Please close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 156 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ugrás a 158-asra, ami a budget 19 azonos mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Budget 14, Regi 14 javítja magát az elnök, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 159 mellette, ellene, tartózkodók, azt hiszem, hogy géppel ellenőrizni kell ezt is, 159 gépi szavazást megnyitom. Electronic check. Please close the vote. Is rejected. Szavazás lezárom. LG 15 mellette. Pénz. Ellene tartózkodók elutasítva. 160-as mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 161-162 azonos mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Employment 29 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva Employment 30 mellette, ellene tartózkodók elutasítva Budget 20 mellette, ellene tartózkodók elut- elfogadva, mm, ellenőrizik a Budget 20-ast géppel. Two more, one colleague more. Még egy kolléga, még egy kolléga. Szavazást lezárom. Rejected elutasítottuk. 46-os mellette, ellene tartózkodok elfogadva 47-es mellette, ellene tartózkodok elfogadva 163 mellette, ellene tartózkodok elutasítva 48-as mellette, ellene tartózkodok elfogadva budget 21 mellette, ellene tartózkodok ezt ellenőrizni kell gépen, géppel, budget 21-es szavazást megnyitom. Kérem, zárják le a szavazást. Elutasítva. 49-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, budget 22-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Employment 31 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Budget 23 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ugrunk az 53-asra. 53-as mellett ellene tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. 174-es nem, 174-es és Employment 32 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 175 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva, Bazsit 25. Csak az első részre szavazunk, mellette kiszavaz, ellene tartózkodók elfogadva, 176 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva, Inta 15-ös mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 57-es módosító mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva, budget 20 helyett, az 58-asra ugrunk mellette kiszavaz, ellene, senki nincs ellene tartózkodók, elfogadva. Regi 17 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva ugrás a 177-es módosítóra mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elfogadtuk 178, Employment 35 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodás elutasítva, 180-asra ugrunk mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Employment 36 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizni kell géppel, mert a néppárt nem igazán emelgeti a kezét. Okay. Employment 36. Please close the vote, yes. 36-os géppel lezárom a szavazást. It's adopted. Elfogadtuk. 26-os, budget 26-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Regi 18 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Regi 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 61-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 27-es budget 27-es mellette, nem, ez kiesik, bocsánat, javítják az elnököt, tehát Regi 20-ra ugrunk, mellette ellene tartózkodók elutasítva, Inta 16-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 62-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, ugrunk a 63 a mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Employment 37-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 64-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, szóbeli módosító jelentéstevő részéről mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 66-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 67-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 68 mellettes mellette ellene tartózkodók elfogadva, 184 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 185, regi 21 azonosak mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 186 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Budget 28-as, valaki kérte, hogy ellenőrizzük a 186-os? Kérem, hogy a 186-os géppel ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. The rapporteur requested this check. Yes, please close the vote. Szavazást lezárom elfogadtuk 27 szavazattal, 19 ellenében. 28-as költségvetés mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elutasítva, Rezsi 22 mellett, ellen tartózkodók elfogadva, 69-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Rezsi 23 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 70-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 187-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 71-es 71-est súgnak az elnöknek, tehát meg ez azon 71-es mellett ellene tartózkodók elfogadva, ugrunk a 74-esre, vagy a 72-eset is meg kell szavaznom, hogy az elnök 72 mellett ellene tartózkodok elfogadva 73-as mellett kiszavaz ellene, kiszavaz tartózkodók elfogadva, 74 mellett ellen tartózkodók elfogadva, 188 mellett ellen tartózkodók elutasítva, 10-es kompromisszumos mellett, itt van ellene tartózkodás elfogadva, 75-ös, bocsánat, Employment 38 mellette kiszavaz ellene, tartózkodás elutasítva, 190-es mellett kiszavaz ellene, tartózkodók elutasítva, 100, bocsánat, budget 29, mondja az elnök mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 191 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 11-es kompromisszumos mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva. A 77 es ugrunk mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 195-ös, hiszen az előzőt elvetettük, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elfogadva. 31-es a budgettól, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, ezt elutasítottuk. 195 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók, elutasítottuk. 197, ami az Employment 39-es azonos mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Regi 24 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, 198 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. A budget 32 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 200 mellett, ellene tartózkodók elfogadva 201 mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva 80 mellett kiszavaz, ellene tartózkodók elfogadva 202 mellett kiszavaz, ellene tartózkodok elfogadva. 20, 202. Kérem, hogy eh, a 202-es ellen, aki szavaz, az eh, tegye fel a kezét még egyszer. Tehát kiszavaz a 202-es ellen. Na jó, akkor ellenőrizzük, tehát akkor 202-es, egy nem volt világos számomra, hogy mi az eredmény. 202-es. Azt hiszem, hogy világos hogy elutasítottuk. De időnként ezt is tegyük meg szerintem. Tehát egyértelműen elutasítottuk. Cornelis azt nagyon keményen próbálkozom. E, a módosító, tehát e, a jelentéstevő második szobra módosítója mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, budget 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, budget 4 mellette. Szeretnék, ha ellenőriznék ha 3 a budget 3-at. Jó, budget 3, gépi szavazás. Szavazást megnyitom. Please close the vote. Szavazást lezárom. Valóban elutasítottuk 25 19 arányban. Budget 4, budget 4-es mellette ellene tartózkodók. Ez azt jelenti, hogy ugyanez az, mint korábban elutasítottuk. Budget 5 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz. Tartózkodók elutasítva. A jelentéstevő egyes módosítója mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 2-es mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hármas mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 81-es mellette, ellene tartózkodok elutasítva. 16-os mellette, a budget részé, bocsánat, budget 6-os mellette, ellene tartózkodok, elutasítva, employment 1, módosító mellette, ellene tartózkodok, elutasítva, 82-es mellette, ellene ez nem világos. Tehát 82-es kérem géppel ellenőrizzük, géppel szavaznak a 8, szavazzanak a 82-esről. Please close the vote. Hmm. Is uh, rejected by one. Elutasítva egyel, egy szavazattal. Négyes mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elfogadva, 83-as mellette kiszavaz, ellene kiszavaz tartózkodók elfogadva, 85-ös mellette kiszavaz, szeretnék, ha 83-at elektronikusan ellenőriznék? Hát ha szeretnénk, ha szeretnék, akkor ellenőrizzük. 83-as géppel a szavazást megnyitja az elnök. Még három kollégának be kéne dugni a kártyáját. Lehet, hogy nincsenek is a teremben. Kérem, zárjuk le a szavazást. Elutasítottuk 22-20 arányban. Két kolléga pedig nem szavazott. 85-ös elugranunk mellette, ellene tartózkodok elutasítva, 5-ös módosítom mellett, ellene tartózkodok elfogadva, szóbeli módosítok közül a harmadik a jelentéstevői mellette, ellene tartózkodok elfogadva, 88-as mellette kiszavaz, ellene kiszavaz. Tartózkodók elutasítva. Regi 1 mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva. 6-os mellette kiszavaz, ellene tartózkodók elfogadva. 89-es mellett kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók ellenőrizzük 89-est géppel. 89-es géppel szavazzanak, kérem. Please close the vote. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. Inta 4-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva. Employment 4-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodok, elutasítva. 4-es szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodok, elfogadva. Budget 8-as mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, Employment 5-ös mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 91 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 8-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, Employment 6-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva, egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 90, bocsánat, 7-es, Employment 7-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 5-ös szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ugrunk a budget 11-re, mellette ellene tartózkodók elutasítva, Employment 8 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 97-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9, 10, budget 12 mellette ellene tartózkodók elutasítva, a kettes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Nyol, kompromisszumos hármas kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 101-es mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodók elutasítva 102-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 12-esre ugrunk, nem, elnézést, Regi 4-re ugrik az ennek vissza, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 103-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 12-es mellett ellene tartózkodók elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, Budget 13 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Employment 9-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Regi 5 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 15 es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 108-as mellett, ellen tartózkodók elfogadva, 109-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 16-os mellette ellennel tartózkodók elfogadva, 4-es kompromisszum mellett ellen tartózkodók elfogadva, 17-es helyett az Employment 10 mellett ellen tartózkodók elutasítva, 16-os mellette, bocsánat, 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 111-112 egyformák mellette ellene tartózkodok elfogadva, budget 1-es, arról nem szavazunk e pillanatban, és ezzel elértünk a végszavazáshoz, elektronikusan kell, nem? Tehát ezen dossziéval kapcsolatban nincs végszavazás, nincs záró szavazás. Következő anyagra lépjünk át. Oh. No. Okay. You do it Yeah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 Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak a hozzájárulásukért és a munkájukért, illetve az egyes szakbizottságok előadóinak is szeretnék köszönetet mondani, és köszönet minden kollégának, aki megszavazta a jelentést. Majd következnek még a tárgyalások. Köszönöm. Uh, Elmar, can we just, we, we are not concluding the vote on the beginning or on the others, but we are voting on the launch of informal negotiations. Can we have this kind of vote? Das ist noch dann, dann. Meine Kolleginnen und Kollegen, Kedves kollégák, a Vigenin jelentése kapcsolatban még egy szavazásra sort kell, hogy kerítsünk, nevezetesen. Um Tehát gyakorlatilag a tárgyalási mandátumról kell szavaznunk. Ki támogatja azt? Ki ellenzi? Tartózkodók? Ebben a formában tehát akkor elfogadtuk. Biztos nem. wir... Kedves kollégák, áttérünk a szomszédsági eszközre. Kukán kolléga az illetékes előadó. Kíván-e még utoljára szólni? Köszönöm szépen, elnök úr. Nem lennének végső megjegyzéseim, csak azért, hogy simán menjen a szavazás, tájékoztatni kívánom a tisztelt kollégákat a szóbeli módosítóról, amit az előadó és az árnyék előadók közti ma délutáni egyeztetés után alakítottam ki. Négy szóbeli módosítóról van szó. Az egyik az egyes kompromisszumos módosítóhoz készült. Egy szót teszünk vele peace, vagyis az unió célja a demokrácia, az emberi jogok, a stb. stb. és a béke területévé tenne. Tehát egy szót leszünk be béke. Nulla számú szóbeli módosító, az a 213-as módosítóhoz kapcsolódik. Itt beillesztjük azt, hogy a demokratikus reformokra vonatkozó vállalások, tehát az Unió támogat minden partner országot a 6.1-es cikk alapján ösztönzőket alkalmazva, és alkalmazva mindezt a demokratikus reformokra vonatkozó vállalásokhoz igazítva. Aztán a 219-es, 4-eshez kapcsolódik. A bekezdés első szavá, szavát törölnénk, vagyis enhance. Aztán Vigenin úr 85-ös módosító indítványához lenne egy módosításom. Azért, hogy támogassuk a többet többért elv végrehajtását, és a megfelelő alkalmazását, a pénzek kiosztásának a rendeletet annyira intenzíven kell alkalmazni, hogy a partner országoknak megfelelő támogatást tudjunk nyújtani, támogatva őket a fejlődésben, az építésben, a békés átalakulásban, valamint a megállapodások szerinti célok végrehajtásában. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr, köszönöm. Ez Zála. Záler úr. Köszönöm. Szóbeli módosítom van nekem is a saját 123-as módosító vagyis zárójelbe török-orosz stb. megalapodás. Én beírnám azt, hogy Törökország mint jelölt ország. Can we make error amendments when we are already... Lehet már a szavazás közben is lehet még szóbeli módosítókkal előállni? I think it's uh, if you do it all the time, uh, the whole report will be only. A teljes jelentés a végén csak szóbeli módosítókból fog állni. Megkezdjük a szavazást. Uh, compromise one, who is in favor? Egyes kompromisszumos uh, módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nem fogadtuk el. 144-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Inta 10-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 140, 140, 147-es. Gyönyörű, mindenki ugyanaz arra gondol. És véletlenül ugyanazt a megfogalmazást is használja. Mellette Against. Ellene. Tehát mellene mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Regi kilences mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Budget 9-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 154-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 155-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Budget 10-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 156-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 157-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Budget 11-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Budget 12-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Regi 10-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Itre 17-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Inta 11 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 6-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 159-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 31-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszós mellette, ellene tartózkodik, Elfogadtuk. 100. 166-os gálasszony módosítója mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. 167-es mellette, ellene, tartózkodik. Elutasítottuk. mint a 13-as, mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 168-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A m 14-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 169-es mellette ellene ellenőrizzük, mert nem egyértelmű. Lezártam a szavazást. 170-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 171-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Itre 18 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 172-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Budget 14-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 173-as mellette ellene nem egyértelmű. Azt hiszem, hogy egy igen lesz a vége, de azért ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 20 ellene elfogadtuk. Itt a 19-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Itre 20-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 5-ös kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 178-as következik mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 174-es és budget 15-ös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Inta 14-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 179-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. a Kulturális Szakbizottság 20-as módosítója mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 6-os kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 187-es mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk. FAM 14-es mellette, ellene tartózkodik, nem, tartózkodik, elutasítottuk. Kulturális Szakbizottság 21-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Mint a 16-os, mellette, ellene tartózkodik, látszik, valaki kiment a teremből. Majd Pak asszonyhoz kellene, hogy szóljak. Hetes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Emplő 17-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Kult 22-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 192-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 189-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Inta 17-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Itre 26-os mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Regi 14-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 196-os mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 197-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 199-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Budget 18-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 37-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az előadó 38-asa mellette, Kultúrai Szakbizottság 23-as mellette ellene pedig Elutasítottuk. Budget 19-es mellette ellene ellenőrizni kell. Budget 19-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-18. uh, 16-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 203-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 204-es mellette ellene tartózkodik. Azok, akik fölemelik a kezüket, tehát hogy nemmel akartak szavazni, de én igennek vettem, ellenőrizzük. 204-es. Budget 20-as, mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Int a 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Itre 29-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve nem, Emplő 21-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 39-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. thirty 39, lezárom. Small majority. I would invite the members to... Szeretném kérni a képviselőket, hogy legalább néha emeljék fel a kezüket. Elfogadtuk. 205-ös. Ezért? Mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 206-os mellett ellene tartózkodok. Elutasítottuk. 207-es mellett ellene tartózkodok. Elutasítottuk. 208-as mellette ki van. Ki ellenzi. Tartózkodok. Elutasítottuk. 40-es mellett ellene tartózkodók elut- ö, elfogadtuk. 209, 210-es, 211-es munkaközösségben lett kidolgozva. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók. Elfogadtuk. 212-es mellett ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 213-as a jelentéstevő szóbeli kiegészítésével ki van mellette, ki van ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. es és szóbeli kiegészítés, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. FEM 18-as módosító. Tehát FEM 18-as módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 43-as plusz szóbeli módosító, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszumos módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 226-os mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. FEM 19-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 227-es ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók elutasítottuk. 228-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók. Ez nem volt teljesen egyértelmű. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizenöt a 30 szemben elutasította a 228-ast. 45-ös jön, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 230-as ki van mellette, ki van ellene, elutasítottuk. áttérünk a 231-es, ahol még nagyobb munkacsoport dolgozott együtt, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kult 24-es módosító mellett ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Deve 15-ös ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük. A DEVE 15-ös módosító indítványt. schließen? Ja. Abgelehnt. Elutasítottuk. 236-os. Ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Budg 27-es mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 235-ös. Ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Itre 30-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Inta 22-es. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodik-e valaki? Elutas, ö, elfogadtuk. Regi 20-as módosító ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítottuk. 47-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Budg 28, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók. Ez nem volt világos, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Itt ketten, hátul pedig négyen emelték a kezüket. Ugyan fárasztó folyamatosan a kezünket emelgetni, de mégiscsak meg kellene tennünk, hogy gyorsabban haladjunk. Mikor jön a kávé? Már kiosztották a csészéket. Kezdeményezné valaki a kávéosztást? Áttérünk a 48-as módosítóra, ki van mellette, ellene, tartózkodók. Elfogadtuk. 239-es mellett, ellene tartózkodók elutasítottuk. Inta 23, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Budk 29, mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 49-es, mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 240-es mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Budk 30, ki van mellette, ki van ellene tartózkodók elutasítottuk. Ittre 31, ki van mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk. Megint csak egy kisebb közösség, 241-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 50-es. Nem, ez okafogyott. Budg 31, ki van mellette? Ellene tartózkodók elutasítottuk. Itre 32 mellett, ellene tartózkodók elutasítottuk. 51-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 52-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 244-es mellett nem, ez okafogyott elnézést, 53-as mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 245-ös mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 54-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Itre 33-as mellette ki van, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 55-ös mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Budg 33 mellett ki van, ellene tartózkodók elfogadtuk, FEM 20-as mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, FEM 21 mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. Itre 34 mellett, ellene tartózkodók elutasítottuk. Budg 34 mellett, ellene tartózkodók elutasítottuk. 246-os. Ki van mellette? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Budg 35. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók? Elfogadtuk. 56-os, ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. FEM 22 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 57-es mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 247-es mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 248-as mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. FEM 23-as, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. INTA 24, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. ITRE 35, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. Budg 36. Nem, okafogyott. FEM 24-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 249-es. Ki van mellette? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Ittre 36 mellett. Ellene tartózkodók. Elutasítottuk. Ittre 37 mellett. Ellene tartózkodók. Elutasítottuk. 58-as mellett. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 252-es mellett ellene tartózkodók, elutasítottuk. 59-es mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kultúr 25. Ki van mellette? Ki van ellene? Elutasítottuk. Regi 21. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elutasítottuk. 60-as, ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 255-ös. Nem, nem, ez okafogyott. 256-os, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. Regi 24-es mellett. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 257-es mellett. Ellene tartózkodás elutasítottuk, regi 25 mellett. Ellene tartózkodás elutasítottuk, tehát a regi 25-ös mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 258-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 258-asat elutasítottuk 259-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Regi 26-os, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 262-es mellett ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 61-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk 264-es okafogyottá vált, regi 27-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, regi 28 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, regi 29 mellette ellene elfogadtuk. Regi 30-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 200 nem az már, nem. 63-as, ki van mellette? Ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Bút 37 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszumos mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 270-es ki van mellette, ellene tartózkodás. Elutasítottuk, Empölő 22-es ki van mellette, ellene. Még egyszer ki van mellette, ki van ellene, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 21 igen, 27 nem szavazattal elutasítottuk. FEM 25-ös ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. Inta 25 ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 67-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, ITRE 39 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Regi 33-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 273-as, és kult 27 kiva mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 68 és budg 39 kiva mellette. Ki ellenzi tartózkodók, elfogadtuk, 275-ös mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 276-os mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 69-es, Deve 17. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók, elfogadtuk. es ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 278-as ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Budg 3 ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Budg 4 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, Budg 5 ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 70-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Deve 1 mellette ki van, ellene tartózkodók elutasítottuk. Egyes ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Oka fogyott, oka fogyott, oka fogyott. Második módosító mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 73-as mellett, ellene tartózkodók. Mit ellenőrizzünk? A kettest? Rendben. Kettest ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Valaki, aki az ellenőrzést kérje, az legközelebbi alkalommal fizet egy sört mindenkinek. Hetvenhármas. Itt csak a through an adequate mechanism kiegészítésről szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. 74-esnél pedig a country specificről szavazunk, ki van mellette, ki ellenzi, ki tartózkodik. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 24-21 ellenében elfogadta. 75-ös mellett ellene tartózkodók elutasítottuk, 76, 76-os mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, FEM 2-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, Kult 1 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, Kult 2 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Inta 2 mellett ellene, tartózkodás elutasítottuk, 77-es mellett ellene, tartózkodás elutasítottuk, Hármas mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók elfogadtuk, 80-as mellett ki van, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Négyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 79-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Regi 1 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 81-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 82-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Empölő 3 mellett ellene elutasítottuk, FEM 3 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, INTA 3 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 83-as mellett ellene. Ezt ellenőrizzük. 83-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 igen, 26 nem szavazattal elutasítottuk. 84-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 85-ös szóbeli módosítóval ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk, FEM 4-es, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk, INTA 4 mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk, 5-ös mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, 86-os mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Itre egy mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 87-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 6-os mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Hetes mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 96-os mellett ellene tartózkodunk, elfogadtuk. 99-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 10-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 103 ki van mellette? Ki van ellene? elutasítottuk. 104-es mellett ellene. Tehát 104-es ki van mellette? Ki van ellene? Elutasítottuk. 9-es ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 12-es kompromisszumos. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodós? Elfogadtuk. 107-es, ki van mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Itre 3, ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Deve 3, mellett, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Kult 3, mellette ki van. Ki ellenzi? Tartózkodás, elutasítottuk. 13-as kompromisszumos. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 108-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nem ezt elintéztük. Kult négyes Mellette ki van? Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 11-es mellett. Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Regi négy mellett. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 112-es mellett. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Regi 5 mellett. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 113 mellett. Ellene tartózkodás elutasítottuk, 114-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Itre 5, ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók, elutasítottuk. 13-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kult 5, ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók, elutasítottuk. 15-ös mellett. 15-ös, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Itre 6-os, módosító. Mellette ki van? Ellene? Tartózkodók, elutasítottuk. Kult 6, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. 16-os mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 17-es, ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók, elfogadtuk. Kult 7-es, ki van mellette? Nem? Ez okafogyott. Itre 7-es, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Kompromisz 14, komp 14, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók, elfogadtuk. Nem? Itre 8-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. 123-as. Cáler úr, szerettett volna szóbeli módosító indítványal élni. Elment? But I, I... Szóbeli módosító lehet volna, de ezt még a java, elején javasoltam. Újra elmondjam? Vagy ismerik a módosítót? Ezt ugye a szavazás elején javaslatot tettem erre. Köszönöm. Ez weiß der Herr Gonzata, aber ich nicht. Gonzáta úr már tudja, hogy miről van szó, de én nem. Talán esetleg újra előadhatná. Ja. A 123-as módosítóhoz lett volna, az zárvédeles részben változás lenne egy Törökország ország itt szeretném beírni azt, hogy Törökország mint tagjelölt ország. Ennyi lenne csak a tagjelölt ország kifejezést illeszteni be Törökországhoz. West. Ki támogatja? Tehát ezzel a módosítással ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 23 a 25 ellenében el lett utasítva. 124-es módosító indítvány, és itre 9-es. Ki van mellettük? Ki ellenzi őket? Ki tartózkodik? Elutasítottuk őket. 125-ös mellett, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Itre 10, ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók, elutasítottuk. Inta 5, ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók, elutasítottuk. Inta 6, mellett, ki van mellette? ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 19-es mellett ellene tartózkodók, elfogadtuk. 128-as, ki van mellette? Ellene tartózkodók, elutasítottuk. 129-es, mellett ki van? Ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. Empölő 5, nem, az okafogyott. 130-as jön, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Budg 7-es. Mellette ki van, ki ellenzi, tartózkodók, elutasítottuk. Itre 12 mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Itre 11 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kult 9 mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Itre 14 mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Itre 15 mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. 20-as mellett, ellene tartózkodók elfogadtuk. 131 mellett ellene tartózkodók. Hmm, tehát 131-es, ki van mellette? Ellene ki van? Akkor ezt ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Még maga is Szárius Volszki szerette volna megakadályozni a saját módosítóját. Elfogadtuk. Kult tízes mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a FEM 7-esre, ki van mellette, ellene ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 21 igen, 27 nem szavazattal el lett utasítva. Empölő 6-os, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 134-es mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítottuk, Inta 8-as, mellette ki van, Kita, ellenzi, kitartózkodik, elutasítottuk. 135-ös mellett, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kult 11, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. FEM 9 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Kult 12 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Kult 13 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os kompromisszumos mellett ki van, ellene tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk az Empölö 7-es módosítóra Ki támogatja az MPL 7-es módosítót? Ki ellenzi? Tartózkodás, elutasítottuk. FEM 10, ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók, elutasítottuk. Inta 9, mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. Kult 14, mellett, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Empölö 10 mellett. Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. Empölö 11 mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 137-es mellett ki van. Ki ellenzi, tartózkodók elutasítottuk 138-as mellett, ellene tartózkodók elutasítottuk. 22-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 23-as mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es mellett igen, 24-es mellette ki van ellene tartózkodók elfogadtuk. Kult 16. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók elutasítottuk. Ellenőrizzük? Lezárom a szavazást. 22-26 ellenében elutasítottuk Kult 17-es ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 25-ös mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Akkor nem, erről akkor még nem szavazunk, és most a tárgyalási mandátumról szavazzunk. Ki adja meg a mandátumot arra, hogy ezen az alapon tárgyaljunk? Csináljuk elektronikusan. Ki támogatja tehát, ki van ellene, és ki tartózkodik. Lezárom a szavazást. 41 igen, 0 nem, és 4 tartózkodás mellett így döntöttünk Kukán kolléga ez egy nagyon erős tárgyalási mandátum. mich darauf aufmerksam. Ja. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Áttérünk a partnerségi eszközről szóló szavazásra. Mauro úr kíván még szólni. Köszönöm, elnök úr. Rögtön szavazhatunk, nincs semmilyen megjegyzésem. Köszönöm szépen. Egyes kompromisszumos módosító. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Áttérünk a kettes kompromisszumosra. Ki van mellette? Ki ellenzi tartózkodás? Elfogadtuk. 114-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 118-as. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. ellenőrizzük. a 118-ast. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Száz huszonhármas Mauro úr kíván szólni ezzel kapcsolatban. 123 huszonhármas tehát. Sí, Presidente, per Igen, elnök úr. A szóbeli módosító ellenében fogok szavazni, ezt szerettem volna elmondani. Ki támogatja a szóbeli módosítóval a 123-ast, ki ellenzi? Elutasítottuk. Hármas kompromisszumos mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 126-os mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Deve 11-es, ki van mellette? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Inta 16-os, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 26-os mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. Engedje Dála hogy Mauro úr is nyugodtan szavazhasson a saját módosító indítványairól. Hol voltunk? Tehát a 26-os módosítónál voltunk, ellenőrizzük. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Huszonegy igen, 22 nem szavazattal elutasítottuk. nem akartam semmit mondani, elnök úr, a szavazásokkal kapcsolatban, de szeretném, hogyha ez az információ a szavazokkal kapcsolatban ugye a zöldek eh, kapcsán ugye hat szavazatuk van, és e- ehhez képest heten szavaznak. Van itt egy eltérés a szavazatok számával, és szeretném a titkárság tájékoztatni bennünket az a kapcsolatban, hogy a zöld eh, frakciónak hány szavazata van. Bekiabálás 7 eh, felszólaló, de szeretném a titkárság ezt ellenőrizni. We have... Nos, Ez... Szalafranka úr, a eh, következő választásoknál kicsit ki kell tennünk magunkért, hét szavazatuk van. Tehát a 26-osat 21-22 ellenében elutasítottuk, Deve 12-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk, 127-es, ki van mellette? ellene tartózkodás elutasítottuk, 128-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 4-es kompromisszumos ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 131-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, Deve 13 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 132-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 133-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 134-es, két részben szavazzunk róla, ki támogatja az első részt, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítottuk. Második részt ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítottuk. Deve 14-es, ki van mellette? A második részét ellenőrizzük tehát az előzőnek. Lezárom a szavazást. 23 a 21-el szemben elutasítottuk. Az én szemeimet nem lehet becsapni. Deve 14-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. Inta 17-es mellett ellene tartózkodók, elutasítottuk. Ötös kompromisszumos mellette ki van, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Áttérünk, a deve 15-ösre ki van mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. Hatos kompromisszumos mellett ki van, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszumos mellett ellene tartózkodás, elfogadtuk. 140-es jön. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Budg 11. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 8-as kompromisszumos mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 142-es mellett ellene tartózkodás. El, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Tehát 142-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 22 a 22 ellenében. 143-as mellette ki van. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Inta 21. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. Deve 18. Mellett ki van? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. 141-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 144-es mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 145-ös mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. 146-os mellett ellene tartózkodók elutasítottuk. Budg 13. Elfogadtuk. 147-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 148-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 149-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 32-es. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók elfogadtuk. 150-es. Blogban szavazunk róla, és a 158-asig terjedő módosítókról. Ki támogatja őket, ki ellenzi őket, ki tartózkodik, elutasítottuk. A 159-esről 33-asról úgy szintén együtt szavazhatunk, ki támogatja e két módosítót, ki ellenzi őket, tartózkodás, elfogadtuk. Mint a 22-es ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 34-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 24, ki van mellette? Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 160-as mellett, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Budg 14, mellett, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Inta 25, mellett, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 9-es kompromisszumos mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Budg 15 mellett, ellene tartózkodás, Elutasítottuk. Budg 16 mellett, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 35-ös mellett, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Inta 27 mellett. Nem. Nem, ez oka fogyott. 36-os jön. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Budg 18 mellett ki van ellene. Tartózkodás. El, elutasítottuk. Elfogadtuk. Tehát a budg 18 ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, Budg 19 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 38-asról szavaznunk kell. Ki támogatja 38-ast? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 39-es jön. Ki van mellette? Ki ellenzi tartózkodás? Elfogadtuk. 40-es mellett ellene tartózkodás? Elfogadtuk. Nem okafogyott. 41-es jön. 41-es. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás elfogadtuk. 162-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. ITRE 11. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Elutasítottuk. INTA 31. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 163-as. Nem, ez okafogyott. 42-es. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók. Elfogadtuk. Budg 22. Mellett ki van? Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 43-as mellett. Ellene. Tartózkodók elfogadtuk. Tízes kompromisszumos, ki van mellette? Ki ellenzi, tartózkodók, elfogadtuk. Inta 32, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 45-ös mellett. Tehát a 45-ös és az Inta 33 együtt. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Budg 3 mellett ellene tartózkodás. Elutasítottuk Budg 4. Jó, a Budg 4-es, 5-ös javaslatot együtt szavazzuk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Inta 1 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, Itre 1 mellett, ellene tartózkodás elutasítottuk, Inta 2 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, Itre 2 mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 11-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es kompromisszumos. Három részben szavazunk róla, ahogy, ahogy Cézárnál is volt. Ki támogatja az első részt? ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Második részt ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész ki van mellette, ellene tartózkodás úgy szintén elfogadtuk. A harmadik részt ellenőrizzük. Nem sokára lezárom a szavazást. Öten még nem ébredtek fel. Lezárom a szavazást. 24 igen, 17 nem szavazattal elfogadtuk. Áttérünk az ötös módosítóra. 5-ös, 6-os, 7-esről egy, együtt szavazunk, előadói módosító ki támogatja őket, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszumos módosító két részben szavazunk, első rész ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész ki támogatja, ugyanaz az eredmény, ki ellenzi, ugyanaz a többség, mint az előbb, tehát elfogadtuk. 14-es kompromisszumos kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodók elfogadtuk. 98-as, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók Elutasítottuk. Inta 4. Nem, ez okafogyott. Deve 1-es. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítottuk. 99-es mellett ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Lezárom a szavazást. 20 igen, 21 nem szavazattal elutasítottuk. Százas, ki van mellette? Ellene. Tartózkodók, elfogadtuk. Inta 5, ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Huszonegy igen, húsz nem szavazattal elfogadtuk. Itre ötös, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadtuk. Inta 6, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítottuk. 15-ös kompromisszumos, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 101-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Budg 7, ki van mellette? Ki van ellene tartózkodás elutasítottuk. Deve 3 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 102-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Deve 4-es három részben, szavazunk róla, ki támogatja az első részt, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk, második rész ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, harmadik rész ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás, ezt is elutasítottuk, itre hetes ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk, 103 ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 11-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 16-os kompromisszumos mellett ki van, ellene ki tartózkodik, elfogadtuk. 105-ös ki van mellette. Esetleg 105-től 19-esig az előadói módosítókat együtt is szavazhatjuk? Tehát 105-östől 19-esig ki van mellettük? Nem. radikális kisebbség 105-ös akkor külön. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 15-ös 15-ös, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 106-os mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Budg 9 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, Deve 6 mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 18-as kompromisszumos. Két részben szavazunk róla. Első rész, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, ki van mellette? Ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. ...109-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es, ki van mellette? Ki van ellene tartózkodás? Elfogadtuk. 22-es, ki van mellette? Ellene tartózkodás? Elfogadtuk. 165-ös mellette ki van, ellene tartózkodás? Elutasítottuk. 166-os mellett ellene tartózkodás? Elfogadtuk. Elutasítottuk. 46-os mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk 167-es mellett ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Negyvennyolcas jön, ki van mellette? Nem. 47-es jön, ki van mellette? Tehát 47-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 168-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk, 169-es ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk, 49-es. Ezt itt szintén előadó módosítókról van szó, csinálhatjuk őket együtt, egészen a 68-asig. Jó, akkor 48-as. Ki van mellette ellene? Tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellett ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, nem tehetem meg. 52-es mellett ellene tartózkodás elfogadjuk, 53-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Innentől szavazhatunk együtt, blogban, a többiről? Jó, 59-es. Ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 62-es mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 63-as mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. 65-ös mellett ki van, ki ellenzi, tartózkodók elfogadtuk. 66-os ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás, tessék. Ellenőrizzük. 66-os, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 24 a 17-tel el, szemben elfogadta. 67-es mellett ki van, ki van ellene tartózkodás elfogadtuk, 68-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 170-es ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. 69-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 171-es mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 172-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 173-as ki van mellette, ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk. 174-es ki van mellette, ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellett ki van, ki ellenzi tartózkodás elfogadtuk. 177-es, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 177-eset? Jó. Habt ihr den gefunden? Nee. Wo wir Plus stehen haben und Scholz. Was war man jetzt? Äh, die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. A 177-essel kapcsolatban 15 igen, 27 nem szavazat. Elutasítottuk. 71-es mellett ki van, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 19-es kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 180-as mellett ki van ellene tartózkodók elfogadtuk. Inta 15 ki van mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Inta 36-os mellett ki van ellene tartózkodás elfogadtó. 20-as kompromisszumos mellett ki van ellene tartózkodás elfogadtuk áttérünk a 183-asra, ki van mellette. 183-as, ki van mellette? Ellene. Úgy gondolom, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Az van az? Lezárom a szavazást. 22 igen, 17 nem szavazattal elfogad. De 74-es ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Most a előadói módosítókat egybe vehetjük? es ki van mellette? Ellene tartózkodás elutasítottuk. A három itre együtt ki van mellettük? Ki ellenzi őket? Tartózkodás elutasított. Elfogadtuk. 21-es kompromisszumos mellette ki van ellenet tartózkodás elfogadtuk. 189-es től a módosító indítványokat egybe vehetjük, nem? Nem. 189-es ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 190-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 191-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 79-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 192-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 81-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as nem, 82-es mellett ellene tartózkodás itt senki se szavazott. Kettő a kettővel szemben. Tehát 82-es még egyszer. Ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtok. 83-as mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 84-es mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 85-ös mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 86-os mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 87-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 193-as mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 88-as ki van mellette, ki ellenzi? 88-as ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 89-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 194-es. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodók. Elutasítottuk. Inta 38-as. Ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodók. Elutasítottuk. Kedves kollégák, szélsebességgel haladtunk, és emiatt előfordulhat, hogy a 176-osnál mínuszt mondtam, jól lehet, plusznak kellett volna lennie, tehát jó lenne, hogyha a 146-osról, a 146-os módosító indítványról megismételnénk a szavazást. Ez pedig a hármas cikkelyel függ össze, tehát ahol nemet mondtam, ott igennek kéne szerepelnie. Ötödik oldalon Tehát hármas cikkely, 5C új bekezdés, 146-os, szavazhatnánk erről újra, ugyanis az a, az a az a benyomásom, hogy itt a nagy sebességben én azt mondtam, hogy elutasítottuk, közben elfogadtuk. Tehát ki támogatja a 146-os módosító indítvány, Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Akkor elfogadtuk. Köszönöm szépen. áttérünk a mandátum megadására, elektronikus úton szavazunk. Ki támogatja? Lezárom a szavazást. 22 igen, 19 nem szavazattal és egy tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm szépen. Szeretném körünkben köszönteni a, az új-zélandi képviselőház képviselőjét. Üdvözöljük Önt körünkben. Önt és kíséretét. A parlament következő tagjai vannak jelen. Lee Merian. Köszöntöm Önöket is, és köszönjük, hogy eljöttek körünkbe. Úgy gondolom, hogy új zélandban új-Zélanddal nagyon sok kérdésben megegyezik a véleményünk, nem csak a demokra, demokrácia és jogállamiság kérdésében, hanem számtalan más érdekünkhöz fűződő kérdésben is, éppen ezért már előre örülünk az együttműködésnek egyetlen egy nehéz terület van az agrárpolitika, de hát valamiben mégiscsak különböznünk kell. Úgyhogy köszöntjük Önöket körünkben. von der Kommission keiner da? Doch, doch, Frau Zigan. Meine Damen und Herren, ich komme zum Hölgyeim és Uram, átérünk a 9-es napi rendi pontra. Információink szerint a bizottsági kolléga elmúlt csütörtökön, a bizottsági kollégium elmúlt csütörtökön döntött ennek az Ukrajnával kötendő vízumkönnyítési megállapodásnak a megkötéséről. Nagyon örülnék, hogyha Magda Szigán az emigrációval és bevándorlással foglalkozó igazgatóság vezetője a DG Home részéről beszámolna nekünk röviden, hogy hogy állnak a dolgok, és egy későbbi időpontban talán még visszatérünk erre a kérdésre, hogy részletesen is eszmét róla. Jó lenne, hogyha most az elfogadott szövegjavaslatot a rendelkezésünkre tudná bocsátani a mai, illetve a holnapi nap folyamán. Szigelán asszony, parancsoljon! Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, Európai Parlament nagybecsült képviselői. Jó napot kívánok, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy néhány szóban beszélhetek a bizottsági legfrissebb fejleményekről. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a bizottság elfogadta azt a javaslatot, amely a megállapodás aláírására vonatkozik. Ez az Ukrajna és Európai Unió közötti mm, vízum rendszerről szól. Tisztában vagyok azzal, legyen. tisztában vagyunk azzal, hogy milyen aggályokat vetettek föl önök eh, a vita során azzal kapcsolatban, hogy a módosító megállapodás aláírása helyes lépése a jelenlegi eh, politikai helyzetben, és említették, hogy súlyos kétségeik vannak az er- a demokratikus értékek, emberi jogok érvényesülése kapcsán eh, Ukrajnában. Azonban hagyd mondjam el azt, hogy mi az Európai Bizottság továbbra is meggyőződése valljuk, hogy milyen fontos a módosító megállapodás aláírása. Elvárásaink szerint és céljaink szerint várakozásaink szerint. Ez támogató üzenetet fogalmaz meg az ukrán társadalom felé, pontosan a jelenlegi politikai körülmények között. Valójában a módosító megalapodás megerősíti az emberek közötti kapcsolatokat, és lehetővé teszi a meglévő folyamatok tovább lendülését. Többek közt néhány példát említhetnék például a civil társadalmi szervezetek képviselői, a nem profitorientált szervezetek eh, által rendezett részvényeken, rész, eh, eseményeken részvevő fiatalok, újságírók mozgását, utazását fogják, fogja ez a meglapodás megkönnyíteni, és ez ugye csak néhány példa. Intézményi szempontból az Európai Bizottság mandátuma ennek a megalapodásnak a letárgyalására vonatkozott, ezt eh, megtettük, befejeztük, és a megalapodás szövegtervezetét az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztjük vitára és állásfoglalásra. Végül utolsó mondatként hagyj kérem meg önöket arra, hogy támogassák az Európai Parlament hozzájárulását, jobb ágyó döntését, Eh, kedves képviselők, bízom abban, hogy eh, önök is a lehető leghamarabb támogatni tudják ezt a megállapodást, és természetesen készen állunk arra, hogy az esetleg fölmerülő kérdéseket megválaszoljuk a megalapodása kapcsolatban. Köszönöm, Önök úr! Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Spontaneous. Köszönöm szépen. A spontán reakcióm az, hogy egyrészt megértem, illetve el tudom képzelni, hogy mi ez a jelzés, de a politikai támogatás a civil társadalom számára azért elmondanám, hogy a választások előtt a rezsim hogyan reagált erre. További vízum, könnyítést biztosítunk a polgároknak, és ez majd a mi politikánk javára lesz írva. A tartalmat teljes mértékben támogatom, támogatom azt, hogy az ukránok vízummentesen utazhassanak. De mindig az időzítés a kérdés. És közvetlenül egy választás előtt, amikor egyáltalán nem tudhatjuk, hogy ez szabad és korrekt lesz-e, akkor persze el, az rendben van, hogy a legjobb szándéka járnánk el, de otthon valószínűleg a rezsim ezt egész másképp adná el, és a demokratikus ellenzék ellen felhasználnák. Azt mondanák, hogy sikeresek vagyunk, az uniótól sikerült valamit elérnünk. Ezért nagyon hezitálok, hogy most mi is legyen. A választások után, ahogy az előbb is mondtam, egyáltalán nem ellenzem, és akár a teljes lakosságra kiterjeszteném. De most egy ilyen jelzést adni, sajnos ezzel vissza tudnak élni, úgyhogy ezt most nem tudom támogatni. Uh, I think that we are touching very fundamental... Alapvető kérdésekről beszélünk. Szerintem az Európai Parlament konzisztens módon kell, hogy fellépjen amikor Ukrajnával bármilyen szintű kapcsolatról beszélünk. Szeretnék utalni a témára is, és visszautalnék arra is, amit Gele képviselő úr mondott előttem. Az első megjegyzésem, ismerjük a problémákat. Az Európai Parlament a véleményét kifejtette, az összes demokratikus problémával kapcsolatban Ukrajnában több alkalommal több állásfoglalásban. Második megjegyzésem, Ukrajna és a jelenlegi kormány, ahogy Galler is elmondta, a kormány, illetve az elnöki politikát büntette a társadalási folyamat befagyasztása, illetve a szabadkereskedelmi megállapodás, ami már tárgyalás alatt volt, de nem lett aláírva, csak megkezdődött a folyamat. Úgy gondolom, hogy a támogatás és büntetés politikája esetén, ha ezt alkalmazzuk, nem szabad túlzásba vinnünk a büntetés, főleg akkor, hogyha ez a büntetés a teljes lakosságot érinti és a legérzékenyebb rétegeket, a lakosság nagy részét, a fiatalokat, az értelmiséget. Számomra az, hogyha most a vízum könnyítést, aminek semmi köze a választáshoz, Galeror viszonylag csendesen meghallgattam önt, úgyhogy örülnék, hogyha ön is ezt tenné, amikor én szólalok föl. Véleményem az, hogy nem indokolható az, hogy most felfüggesszük ezt a könnyítést. Olvastam egy levelet, amit Brokkor írt a bizottságnak, avval a céllal, hogy el legyen halasztva ez a vízumtámogatás, de nem értem ennek az indoklását. A kételjem a következők. Követjük azt a propagandát, amit Ukrajna, az ukrán kormány használna, vagyis, hogy az Európai Unió bünteti az ukrán lakosságot. Bármit mondhatunk mi itt, de ezt fogják mondani. Vagy pedig megpróbáljuk azt megpróbálunk okosabban eljárni, és azt mondjuk, hogy persze, ha büntetésre van szükség, akkor alkalmazzuk a büntetést, de hogyha van lehetőség arra, hogy javítsuk a kapcsolatot és támogassuk az ukrán lakosságot, akkor én inkább emellett lennék. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. I think Mr. Úgy gondolom, hogy ez valóban alapvetően politikai kérdés, és nem annak a kérdése, hogy mi is történik jelen pillanatban Ukrajnában aprólékosan. Azt hiszem, hogy Ukrajna, mint állam nem érdemli meg azt, hogy ilyen e, könnyített vízon hozzáférést kapjon, azonban az ukrán emberek megérdemlik ezt. És ebben alapvető különbség van. Mindaddig az Európai Unióként, mint unió, nem következetesen, de azért két e, e, skálán két vonalon futott eh, a vízumpolitikánk. Egyrészt eh, eh, nyitottak voltunk a társadalmak felé, másrészt szigorúbbak az intézmények, az államok felé. Nos, az igaz, hogy ez, ezt a gesztust kihasználnák, visszajönnének vele a választások miatt, azonban biztosak abban, hogy a választások egyébként sem lesznek szabadok, hiszen nem lehetnek szabadok akkor, hogyha az, az ellenzéki vezetők börtönben maradnak, és börtönben vannak, és nyilván börtönben is maradnak. Tehát úgy gondolom, hogy a kommunikációs erőfeszítéseket kell tennünk a saját részünkről, el kell mondanunk az ukrán embereknek, hogy ez a kedvezmény az ukrán embereknek szól, és nem az ukrán hatóságoknak. Ez két külön szint, két külön terület. Az elmúlt néhány évben sokszor, sok dokumentumban elmondtuk azt, hogy a vízum liberalizálódás a szomszédos országokkal nem történhet meg később, mint Oroszországgal. Nos, az Oroszországgal való folyamat meglehetősen előre haladott, és hogyha úgy gondoljuk, hogy valóban legalább ugyanezt a szabványt, ugyanezt az elvárás ki lenne állítanunk keleti partnereinkkel szemben, nos, Oroszországban és Belorussziában jelentős gondok vannak Ukrajnában, lényegesen jobb a helyzet. Tehát, hogyha az emberi eh, jogokért folytatott menet Ukrajnában hosszú lesz még a harc, akkor is érdekünk a társadalmat átalakítani. A narancs forradalom óta eh, bekövetkezett események továbbitalével és úgy gondolom, hogy mindezen érvek alapján folytatnunk kell a vízum liberalizációját, és el kell mondanunk az ukrán embereknek, hogy a vízumokat nektek adjuk, és nem az ukrán hatóságoknak. Köszönöm, elnök úr, a bizottság megtette a maga dolgát, és úgy gondolom, hogy jól elvégezte a munkáját. A megállapodás érdemi részével egyetértünk, és úgy gondolom, hogy ez nagyon hosszú erőfeszítések eredménye valamiféle ratifikációs eljárás fog következni, és ez elég időt ad nekünk ahhoz, hogy eh, továbbra is párbeszédben maradjunk az ukrán hatóságokkal, és amiféle nyomást gyakoroljunk rájuk. Eh, egyetértek azzal, hogy a megállapodás üzenetét az ukrán hatóságot eh, el fogják utasítani, azonban, hogyha megtagadnánk a vízumliberalizációt, vagy ezt elhalasztanánk, akkor ezt egészen biztosan félreértené maga a társadalom. És csalódott lenne az ukrán társadalom. Meggyőződésem, hogy e pillanatban az elsődleges eh, partnerünk az ukrán társadalom, hiszen rendkívül kritikusak vagyunk az ukrán hatóságokkal szemben. Tehát úgy gondolom, hogy jobban oda kell figyelnünk az ukrán társadalom érzéseire, és sokkal inkább ezzel kell foglalkoznunk, mint azzal, hogy az ukrán kormány, az ukrán hatóságok milyen módon eh, állítják be hamis fényben eh, ezt a fejleményt. Úgy gondolom, hogy eh, eszem ágában sincs tagadni azt, amit Gálás úr mondott. Valóban erős üzenetet kell megfogalmaznunk az ukrán társadalom felé, mi szerint a megalapodás megvalósult, lehetőségük van könnyebben kapcsolatba lépni velünk, és könnyebben utazni az Európai Unióba, ez egy valós lehetőség, miközben tisztességes és tiszteleten alapuló párbeszédet folytatunk az ukrán hatóságokkal, hiszen végső soron egy szuverén államról van szó, nem az Európai Unió egyik tagállamáról, tehát olyan párbeszédet kell folytatnunk az ukrán hatóságokkal is, amelyek tisztelettudóak, és tiszteletet mutatnak, tehát ezeket folytatni kell, és már az a tény is, hogy már éppen elég ideig halogattuk a társadalmi szerződés aláírását úgymond büntetésként. Nem hiszem, hogy kétszer ilyen azért a bűnérték ki lehetne szabni büntetést, és még a vízumliberalizációt is halogatni. Köszönöm szépen, engedjenek meg még egy... Nem, Buzek elnök úr parancsoljon. Ed. Ha hozzátehetnék, csak két mondatot. Valószínűleg nem nagyon remélhetjük, hogy valami megváltozhat a választások után. Az általános irányra gondolok, amerre Ukrajna most halad, aggódunk a helyzet miatt. Ebben az esetben és ilyen helyzetben az Európai Parlament számára számunkra a legfontosabb, hogy a közvéleménnyel tartsuk a kapcsolatot, az ukrán polgárokkal tartsuk a kapcsolatot. Szeretném hangsúlyozni, amit Galler úr mondott, teljesen igaza van, de nehéz megmagyarázni az ukrán polgároknak, hogy nem értünk egyet a víza vízumkönnyítéssel, és lezárjuk az utakat előttük. Egy ilyen helyzetben valószínűleg nincs választásunk. Tovább kell lépnünk. Köszönet a bizottságnak, a munkájáért, hogy jól előkészítették ezt a kérdést. Köszönöm szépen. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék reagálni erre. Úgy gondolom, hogy kicsit túlzás rezsimről beszélni Ukrajna esetében, azt mondani, hogy a médiát ellenőrzik, vagy ellenőrzés alatt van a médiaszabadság, ha nem is teljes, de azért hasonló, mint néhány tagállamban ami pedig a választásokat illeti, ha azt mondják, hogy várni kell a választásokért, választásokig, az rendben van, de milyen eredményeket várunk, hogyha a koalíciós párt nyer, vagy tehát melyik párt győzelme esetén lépjünk tovább? Válaszuk szét ezeket a dolgokat. Sokat tettünk már, próbáltunk nyomást gyakorolni, az, hogy a társadalási egyezményt nem írtuk alá, nem ratifikáltuk. Próbáljunk tenni valamit az ukrán nép érdekében, és próbáljuk kihasználni a kommunikációs lehetőségeinket, ahogy sok kolléga is mondta. Ez az ukrán népet szolgálja. Gondoljunk Belorussziára. Néhányan most Belorussziát Ukrajnához hasonlítják a civil társadalommal továbbra is tartjuk a kapcsolatot, amennyire lehet nyitunk a polgárok számára Belarusia esetében, tegyük meg ugyanezt Ukrajna esetében, és ez a megállapodás egy jelentős lépés előre ebben az irányban. Köszönöm. E, Köszönöm, elnök úr. Meggyőződésem, hogy az elhangzott viták racionálisak, észszerűek. Olyan üzenetet kell megfogalmaznunk, amelyből egyértelmű, hogy azokat szeretnénk segíteni, akikkel szemben a rezsim rendszer rosszul bánik, rosszul lép fel. Azonban minden információt ki lehet használni más célokra, és mindent félre lehet értelmezni, és mindent lehet úgy értelmezni, hogy az Európai Unió szeretne akadályt, határt teremteni. Tehát mindent lehet úgy magyarázni, hogy az Európai Unió éppenséggel a keleti szomszédait lesz szeretné választani. Ez azonban meggyengíteni, tovább gyengíteni az ukrán ellenzéket. Meggyőződésem szerint a vízum, mint olyan eleve rossz dolog, eleve arról szól, hogy akadályokat emelünk, úgyhogy fontos, hogy ragaszkodjunk az a politikánkhoz, hogy minél kevésbé legyen szükség vízumokra. Egy másik kulcskérdés az, hogy nem ismerek egyetlen közösséget sem e, Ukrajnában, akár NGO-ról, akár egyházról, akár civil társadalomról van szó, amely támogatná a vízumok fenntartását. Tehát, hogyha vízumok ellen vagyunk, akkor egészen biztosan e, támogatni fog bennünket az ukrán társadalom, az ukrán számos ilyen szervezete, egyetlen ukrán szervezet sem támogatja a jelenlegi vízumrendszert. A legutóbbi EU e Ukrajna bizottsági ülés alkalmával egyértelműen megfogalmazásra került, hogy semmiképpen nem lenne szabad összekötni a vízum kérdést a politikai helyzettel. Ezt figyelembe kell vennünk. Máskülönben ukrán partnereink azt gondolhatnák, hogy atyáskodóak vagyok és lereszkedőek velük szemben. Hagy adjam hozzá, tegyem ehhez hozzá néhány szóban azt is, hogy a liberalizálás mellett szóló érvek nagy része már elhangzott, hagy tegyek ehhez hozzá egy történeti párhuzamot. Sokan jövünk, sokan származunk azokból az országokból, amelyek 20 évvel ezelőtt még a vasügönyön túl helyezkedtek el. És még emlékszünk, hogy mennyire hasznos volt, mennyire egészséges volt, és mennyire sokat segített nekünk az, amikor a diszidensek, amikor a fiatalok, amikor az emberi jogi aktivisták fel tudták venni a kapcsolatot a nyugati kollégáikkal, barátaikkal, társaikkal, partnereikkel, és pontosan ez az, amit az ukránok szeretnének megkapni. Két hete jártam Kievben. Egy rockkoncerten is voltam Kiev közepén, ahol félmillió, főleg fiatal ukrán eh, hallgatta Elton John-t, eh, a Queens együttest, és találkozhattam, beszéltem az emberekkel, rettenetesen vidámak és boldogak voltak, hogy legalább néhány napig az általunk nyugatnak nevezett világ részesei lehettek. Úgyhogy szeretnék csatlakozni kollégáimhoz, és kérni azt, hogy szüntessük meg a vízarendszert Ukrajnával szemben a lehető leghamarabb, mert ilyen értelemben éppen a fiatalokat tudjuk segíteni, azokat, akik nyitottak felénk, akik nyitottak az EU országai felé, és ennek semmi hatása nem lesz a politikai helyzetre. Egyetértek azzal, hogy néhány magyarázó, értelmező szövegrészt kiegészíthetjük a szöveget, hogy senki se tudja, tudjon visszaélni ezzel a lépésünkkel a választásokat megelőzően amelyekre ugyanis, ugyan, amelyekre ugye eh, ez év októberben kerül sor. Köszönöm szépen, engedjenek meg egy személyes megjegyzést. Szivics úr, nem írtam levelet. Én csak nyilatkozatot tettem. És úgy gondolom, az Európai Unióban sem, senki sem akarja megbüntetni az ukrán lakosságot. Az, az ukrán lakosságot a saját kormánya bünteti, a saját rezsime amely a jogállamiságot nem tartja túl nagy értéknek, ahogy azt a Strasbourg Emberi Jogi Bíróság is megerősítette. Ez egy olyan fejlemény, ami hát rossz irányba halad. Itt a ellenzékieket a választások előtt börtönbe zárják, úgyhogy nyilvánvalóan szabad választásokról, jogállamiságról, demokráciáról szó sem lehet. Másodszorban ugyanakkor valóban úgy van, hogy nem akarjuk megbüntetni az egyszerű embereket itt a könnyítésről és nem vízummentességről beszélünk. Bizonyos területeken lesz tehát vízum úgyhogy én azt javasolnám, hogy nézzük meg pontosabban a javaslatot, nézzük meg, hogy kik azok pontosan, akik, akik előnyökhöz jutnak az olajoligarchák, a diplomaták, és milyen mértékben könnyedik meg, könnyebbül meg a lakosságnak az egyetemistáknak az utazása. Nyilvánvalóan a lakosság utazásának könnyítése az támogatandó dolog, és meg kell lehetővé kell tennünk, méghozzá lehető leghamarabb lehetővé kell tennünk, hogy utazhassanak, tehát utazási szabadságuk legyen, és élvezhessék az ezzel kapcsolatos ö, egyéb szabadságokat is, találkozhassanak másokkal, és tapasztalatokkal térhessenek haza. Ez egy fontos dolog, úgyhogy a szabad utazásnak a lehetőségét az egyszerű polgárok számára nyilvánvalóan egy nagy jelentőségű kérdésként kell néznünk, különösen ilyen körülmények között, és ezt támogatnunk kell. De, ahogy mondtam, nézzük meg a bizottsági szövegjavaslatot, ha azt megkaptuk, és nézzük meg, hogy ki az, aki hasznot húz ebből a megállapodásból, és hogy nem lenne -e lehetőség egyfajta különbségtételre differenciálásra is. Ezt nyilvánvalóan a szövegjavaslat alapján kell majd eldöntenünk. Politikai okokból ezt nyilvánvalóan lehetőleg hamarabb meg is fogjuk tenni, e, és akkor majd tudni fogjuk, hogy részletekben miről is beszélünk. Köszönöm szépen, ezzel le is zárom ezt a napi rendi pontot, és fölhívom a következő napi rendi pontot költségvetési kérdés, és ezzel én nem merek foglalkozni, Kovacsev úrnak adom meg a szót. Okay. So let's, uh... Nos, akkor veselkedjünk neki a következő napi rendi pontnak. Az Európai Unió általános költségvetések 2013-ra annak összes fejezetével együtt, és szeretném közvetlenül megadni a szót Jetten Maki asszonynak. A lehető legrövidebben szeretném, ha szólna, mert uh, meglehetősen nagy csúszásban vagyunk. Köszönöm szépen! Nagyon rövid leszek. Először is szeretném azt elmondani, hogy amikor a tagállamoknak csökkentenie kell a költségvetésüket, akkor az EU-nak is ezt kellene tennie. Ugyanakkor a Költségvetési Szakbizottság a tanácsban 10%-os csökkentést javasolt a külkapcsolatok esetében ez 1 milliárd eurót jelent, és ez a csökkentés messze menően aránytlanul magas. A kohéziós költségvetés ugye 7 százaléka emelkedik, bizonyos tagállamok kérték ezt az, emelk, ezt az emelést, és ezt el is, ez elfogadásra is került és a, emiatt kell a külkapcsolati költségvetésnek szűkösködnie, szűkebb válnia. Jó lenne, hogyha a parlament bizonyos prioritásokat fogalmazna meg az összes fejezet kapcsán, hiszen nem nem lehet minden prioritás, hogyha mindent prioritásnak nevezünk, akkor egyáltalán nincs prioritásunk. Tehát úgy kell meghatároznunk a prioritásainkat, hogy ez észre legyen, és emiatt eh, tulajdonképpen csak kérdéseket fogalok, fogalmazok meg a tanács és bizottság felé. Javasolnám, hogy mielőtt összedöntünk erről, szervezünk egy meghallgatást, ahol pontosan fel tudnánk mérni azt, hogy ezek a költségvetési csökkentések a gyakorlatban mit jelentenek, mivel járnak együtt. nulla százalékkal eh, eh, javasolják emelni a költségvetést, még közben 5-6 százalékos emelésre számítottunk. Eh, úgy gondolom, hogy emiatt feltétlenül nagyon pontosan meg kellene vizsgálnunk, hogy hogyan is köthetjük el ezt a pénzt. Két elvet kellene követnünk, először is rendkívül rugalmasnak kell lennünk, nézzük meg a prioritásokat, Másrészt pedig azt szeretném javasolni, hogy eh, tartsunk fent egyfajta eh, távolsági prioritást, azaz, elsősorban a velünk szomszédos területeken eh, fogalmazzuk meg a prioritásainkat, a többi területen pedig egyéb pontosításokra kerülhet sor. Minden esetre, ha megengedik, akkor néhány kérdést föltennék. Mit jelent ez egészen pontosan akkor, hogyha ezekre a csökkentésekre végül sor kerül, akkor milyen fejezeteket érintenek ezek a külszolgálatok esetében, mely területeket, kurtítjuk meg, és mik ennek a következményei. Konkrét példákra lenne szükségünk az a kapcsolatban, hogy ehhez a költségvetési csökkentés pontosan mivel jár. Ezen kívül azt is szeretném megkérdezni, hogy amikor a külszolgálati akcióknak szentelt szervezetünk ebbe a helyzetbe kerül, itt ugye van egy 300 ezer eurós tétel, ezt nem lehetne észszerűbben elkölteni? Nem lehetne megfelelőbben elkölteni, hiszen ezek az összegek egyáltalán nem, nem észszerűek, sőt, éppen ellenkezőleg. Määritelmiä, mitä tämä, tämä tuota. Ezért érdemes lenne azt is végig gondolni, hogy a helyszínen ez pontosan mit jelent, illetve hogy mik a tanács és a bizottság prioritásai. Nem lehet mindent prioritásnak nevezni. Egyértelműen meg kell határozni ezeket a prioritásokat, vagyis válaszokat kérek. Persze lehet, hogy a pontos és megfelelő válaszokat nem tudunk kapni, azért úgy gondolom, hogy a döntés előtt mindenképpen meg kell, hogy kapjuk ezeket a válaszokat. Tudnunk kell, hogy a javasolt megtakarításoknak milyen hatásai lesznek, hiszen itt vannak olyan témák is, amelyek közvetlenül érintenek minket, például a külügyi szolgálat. Amikor vállalásokat teszünk, akkor meg kell vizsgálni azt is, hogy a költségvetési változtatásoknak egyértelműen milyen hatásai lesznek. És még egyszer pontosítást férek Pontos válaszokra van szükség. Lehet, hogy bizonyos kifizetéseket lehet csökkenteni, de vannak olyan vállalások, amelyeket nem lehet csökkenteni, hiszen azok mögött már konkrét döntés van. Köszönöm. Thank you very much, uh, Madame Metemaki. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az árnyék előadóké a szó. Ja, vielen Dank. Uh, two minutes. Uh, Kettő percet kap mindenki. Mm. Vielen Dank. Uh, Köszönöm szépen a javaslatokat, amelyeket a véleménynek a megfogalmazó kolléga nő beterjesztett. Ő beszélt szinergiákról és az általános pénzügyi problémáinkról. Úgy gondolom, hogy a külső fellépés területén mutathatjuk meg igazán a külügyi szolgálatnak a szinergia hatásait ugyanis egyenként külön-külön nem vagyunk képesek nagy eredményeket elérni, és a szuverenitásunkat és a pénzünket is megfelelően kell felhasználnunk, hogyha szükséges, akkor európai szinten több pénzt kell fordítani azoknak a szinergiáknak a létrehozására, amelyek aztán nemzeti szinten a takarékosságot lehetővé teszik. Ez kell legyen a megközelítés megközelítésmód. Használjuk azokat a struktúrákat és az azokból következő szinergiákat, amiket létrehoztuk, annak érdekében, hogy hatékonyan tudjuk megvalósítani azokat a dolgokat, ahol problémákat látunk vannak pontok, amelyek újra és újra évről évre előbukkannak, itt különösen gondolok a 170 milliós fejezetbeli csökkentésről, és a bizottság javaslathoz képest az egy milliárdos csökkentésről. Ezt én nem tudom támogatni. Hogyha azonban pontosítanák, hogy az ICL Plus területén ugye 25%-kal miért csökkentik a, kifizet, a kötelezettségvállalási előirányzatokat és 27%-kal a kifizetési előirányzatokat, egy olyan esetben, amikor miután csak most fognak lezárulni a tárgyalások, és indulhat meg az érdemi cselekvés, akkor úgy gondolom, hogy ez a költségvetés ez nem igazán konzisztens. A szomszédsági eszköznél is nagyon sok pénz megy keletre, kevés megy délre, és az umra esetében, amit terveznek, tehát amit a, amire a palesztinoknak szüksége van, az a kötelezettségvállásra területén 200 milliós összeget tartalmaz a bizottsági javaslat részéről, de hogyha megnézzük, hogy milyen kiadások voltak itt korábban, akkor úgy gondolom, hogy ez az összeg sem teljesen megfelelő. Az IPA-nál is csökkentik a kifizetéseket, az átmenet, az intézmények felállítása, 25%-kal csökkenek a kifizetések a bizottsági javaslathoz képest, és ugye a potenciális tagjelölteknél ugye 25%-kal a kötelezettségvállási előirányzatok, 800 millióval a kifizetési előirányzatok. A stabilitási eszköznél pedig nem tartom megfelelőnek, hogy a kötelezettségvállási és kifizetési eh, előirányzatokat így alakítjuk, ugyanis ez egy nagyon rugalmas eszköz, Éppen ezért nem vagyok teljesen boldog az előterjesztett javaslattal. Ennyit szerettem volna elmondani. frakción, Madame Muniz. Muniz asszony a frakció nevében. Köszönöm szépen. Nos, nagyjából egyetértünk azzal a fókusszal, amelyet Galler úr képviselő megfogalmazott. Úgy gondolom, hogy itt egy politikai eszközről van szó, amelynek nyilván céljai vannak és amelyekkel a, amely a célekkel többé-kevésbé egyetértünk, az, az intézményekkel együtt szeretnénk releváns globális szereplővé válni a béke, biztonság terén, az emberi jogok támogatása terén, világszerte, stb. stb. Kereskedem, világkereskedemben, a fejlesztésben, és így tovább. Ezért meggyőződésünk, hogy olyan eszköznek kell lennek lennie, amely nem nyűgöt és kalancot jelent. Sajnálatos módon azonban úgy tűnik, hogy a jelentéstevő olyan köcsögvetést fogalmazott meg, amely ugye jelentősen megszorítja, eh, miközben ugye vannak olyan eh, csoportok, akiknek eh, már így is éppen eléggé kevés forrásuk van, és így az Európai Unió nem feltétlenül tudja betölteni a szerepét. Eh, az 5%-os emelés eh, úgy gondolom, hogy ez pozitívnak tűnne, hiszen a bizottság tudja, hogy mennyibe kerülnek azok a politikák, amelyekről itt beszélünk. Mindenesetre sorra sorra át kellene ezt elemeznünk, végig kellene ezt elemeznünk, hol mi csökken. A tanács szeretne 171 millió euróval csökkenteni ezen az összegen, amiből ugye 27 millió eh, hitelről van szó a mediterrán tengeri országok esetében, vagy említhetném a 8 milliós összeget, a fejlesztés terén, vagy 23 milliót a környezetvédelmi e, ügyek kapcsán, ideértve az energiát is, természeti erőforrások kezelését, vagy e, a másik két milliós csökkentést, amit szerepel. Úgy gondolom, hogy ez lehetetlenné teszi az Európai Unió számára, hogy bizonyos e, politikákat megvalósítson, amelyek egyáltalán nem valamiféle szeszélyünket szolgálják, hanem nagyon is lényegesek. Ezért nem tudunk ezzel az eredeti tanácsi felvetéssel egyetérteni. Persze ez még nem végleges dokumentum, sem nem, vég, sem nem hivatalos, és meggyőződésünk, hogy az a rés, ami itt még rendelkezésünkre áll. Nos, tapasztalatból tudjuk, hogy ha ezt hogy itt szükség lesz ezeket a politikákat megfelelően alátámasztani költségvetéssel is. A szakbizottságunk nyilván le tudja tenni az asztalra, hogy milyen prioritásokat lát fontosnak, és próbáljunk meg e, ebben az irányban tovább dolgozni, és meghatározni e, szigorúan és keményen, hogy melyek azok a politikai e, prioritások, amelyek, amelyek elengedhetetlenül meg kell, megvalósuljanak. Máskülönben a parlament ugye kezét megkötjük más területeken. Föltétlenül fontos tudnunk, hogy a költségvetés az intézmények közötti feszültség forrása és a frakció közötti feszültség forrása is. Ezért kell prioritásokat meghatározni, hogy ne csak demagóg módon osszuk el a pénzeket a különböző politikák között. Thank you, Moniz. Köszönöm szépen, Moniz asszony. Lőzing asszony a következő. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Szeretném a saját frakcióm nevében is a köszönet szavát mondani először az előadónak. Úgy gondoljuk, hogy itt egy nagyon jó vélemény született, és nagyon sok pont egyet értünk az előadó véleményével, ami a 2013-as külpolitikai prioritásokat illeti. Azt is megerősítjük, hogy a lényeg az, hogy, hogy a közép-keleten, közel-keleten egy középtávon béke alakuljon ki, és a két államos megoldás Izrael-Palesztina bevonásával megvalósuljon, és ennek a gazdasági, politikai függetlensége is meglegyen. A GIE számára nagyon fontos, és ennyiben teljesen egyetértünk az előadóval, hogy egy tényleges parlamenti szerepet kapjon a külpolitika, és nagyon fontos, hogy a bizottságnak a költségvetési javaslatában ez lecsapódjon, megjelenjen. Úgyhogy érdekelne a bizottságnak az ezzel kapcsolatos álláspontja. A előadó által megfogalmazott kérdéshez is csatlakoznék amely a megtakarítási és szinergia hatásokra vonatkozik. Ugye az Európai Külügyi Szolgálat keretében ezek Galler úr által elmondottak szerint is megjelennek. Én ezzel kapcsolatban szkeptikus vagyok, kíváncsi vagyok arra, hogy tényleges költség megtakarításra is sor kerül-e, és hogyha ez tényleg így van, akkor nem tudom, hogy ezek a szinergia effektusok, ezek nem a demokrácia hátrányára valósulnak-e meg, ahogy egyébként mi ezt látjuk egy veszélyes fejleményként az Európai Külügyi Szolgálat keretében. Köszönöm szépen, most pedig az Európai Külügyi Szolgálat képviselőjének, Kuser úrnak adom meg a szót. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. A második kérdéssel kezdeném az előadó kérdésével, hogy uh, hogyan áll ez a prioritás lista. Egyszerűen arról van szó, hogy a statutumot alkalmazzuk, a funkcionálisok statutumát, és itt minden évben egy bizonyos növekedés elő van írva. Ezért minden egyes fok, minden egyes színnél számítanunk kell ezzel a statutumban szereplő százalékos összeggel. Számolnunk kell azzal is, hogy hány hely nincs betöltve, és a 2014-ben lesz egy bizonyos deficit, a, ugyanígy a százalékokat ki kell számítani minden évre. Hogy miért is van sok olyan funkcionális, amelyik a 12-es vagy 13-as szinthez tartozik. Ez igazából a korhoz kapcsolódik, akik a bizottsághoz csatlakoztak, a külügyi szolgálathoz csatlakoztak, őket ugye a, a részben a tagállamokból ö, vettük föl. A 13-as szinten például, ha a statutumnak megfelelő előléptetés valakinek nem biztosítjuk, az problémás. Ezért a 13-asból a 14-es szintre való emelés az vagy azt jelenti, hogy a 13-asban nincs betöltött hely, ezért a 12-esből kell valakit előléptetni, és ez így működik végig. Ez azt jelenti, hogy ha a piramisban minél följebb megyünk, annál több költséget jelent ez. Tehát ezek a valós szintbeosztások. Et euh, nous Valójában a statutumot akartuk megfelelő és kompetitív módon alkalmazni a hasonló intézmények eljárása szerint, ahol az előreléptetés gyorsabb, mint nálunk. Ezért kérjük a az állások átkategorizálását igazából a teljes 500 millió eurós költségvetéshez képest az, amit kérünk, az minimális. Az emelési százalék a teljes költségvetés, a szolgált költségvetéshez képest nagyon alacsony. A más, az első kérdésre áttérve, a tanás pozíciója, vagyis 0 százalék, 2013-as költségvetés esetén, hogy mit is teszünk ezzel. Még nem történt döntéshozatal, nem hoztunk semmilyen döntést, nehéz lesz számunkra is, hiszen mindenhol csökkentéseket kell bevezetni, 1,3%-os mértékben, 2012-ben is, úgyhogy ha ez a csökkentés be lesz fagyasztva, vagy lehetnek bizonyos költségeket be is kell majd fagyasztani. Például 2012-ben ez 10%-os volt, és ezt valószínűleg át kell vinni 13-ra is. Úgyhogy már előre látjuk, hogy 2013-ban is milyen csökkentésekre lesz szükség. Az első megoldás, ami eszünkbe jut, hogy a 20 delegációs meghirdetett helyről lemondunk, 2012-ben ezt terveztük. Az a tény, hogy 2013-ban 12 vagy 3 hónapig kell fizetni ezt a 20 helyet, ez már egy százalékos változást jelentene. Tehát ha lemondunk arról, hogy 12 hónapig fizessük ezt a 20 helyet, az egy os megtakarítást jelent. 2012-es költségvetésben szerepelt plusz 40 hely, de ez nem valósult meg, és lehet, hogy ezt a helyzetet is fent tudjuk tartani. Aztán a biztonsági munkák a delegációk esetében Irakra érvényes ez, ott tagállami katonai erővel kell, hogy a mozgásokat szervezzük, biztosítani kell a delegációk biztonságát megfelelő módon. Erről nem lehet lemondani. Hasonló a helyzet Afganisztánban, illetve az egyes delegációkkal kapcsolatos egészségügyi feladatokat is el kell látni. Úgyhogy amikor a tagállami katonai erők elhagyják Irakot, akkor ezt a biztonsági munkát is el kell látni, hiszen egyébként nem lesz lefedve a delegációk esetében. Viszont fontos, hogy Irakban az Európai Unió jelenléte megmaradjon. Van egy probléma, amire még nem tudjuk a megoldást. Túl sok a funkcionárius, legalábbis a költségvetési tételekhez képest. A kérdés, hogy a tanács 2013-ra kevesebb helyet fog-e számunkra biztosítani 2012-höz képest. Ezt még nem tudjuk. Hasonló módon a delegációk esetében a tanács nem biztos, hogy megadja a 2012-es kereteket vannak olyan országok, ahol a fizetések vagy az árak emelkedése miatt ugye kiigazításokra van szükség. Aztán van egy probléma a székhelyek bérleti díjával kapcsolatban. Itt 2000 eurós csökkentés szerepel a tervben, viszont itt szerződések érvényesek már új székhely ügyében. Ez be kellett, hogy kerüljön a költségvetésben. jelenleg ez 2 millió. A delegációk esetében is a tanácsok 2012-es kereteket nem tudjuk, hogy biztosítani fogja általánosságban. Ugye vannak olyan országok, ahol jelentős az áremelkedés, a béleti díjak emelkedése, és ezért a delegációs béleti szerződéseket is majd még meg kell vizsgálni. Sok probléma van még, ezeket nem fogom felsorolni. Jelenleg eh, itt állunk eh, Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a külügyi szolgálat mindenféle változásra nagyon érzékeny. Ez nem olyan intézmény, mint a többi intézménye az Európai Uniónak. Amikor változnak az árfolyamok például, és nekünk jelentős kifizetéseink vannak dollárban, vagy olyan valutákban, amik a dollár árfolyam változását követik, akkor például attól függ, hogy hogy alakul az árfolyam, esetleg euróban megtakarítást érünk el. Tehát az 1.40-ről 1.30-ra változik például az euró árfolyam, akkor lehet, hogy havonta akár 100 ezer eurót veszítünk. Hogyha 1,25-re megy le az euró árfolyam, akkor többet vesztünk hogyha a költségvetésünk nagyon szoros, akkor plusz problémát fog okozni számunkra az árfolyam változás. Ezért számítunk a parlamentre, megmondom őszintén, azért, hogy az egyeztetés során tartsák meg az eredeti szintet is. 0% fölött legyen ez mindenképpen, mert egyébként nem tudjuk folytatni, nem tudjuk teljesíteni a feladatainkat, legalábbis a 2012-es szinten se a delegációk esetében, se a, a személyzeti kérdések eh, tekintetében. Köszönöm, elnök úr. Thank you very much, eh, <clears throat> Mr. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent érdemes figyelembe venni, és a Temaki hogy minden felszólalást valóban meg fog fontolni. Azonban az idő fogy, ezért rá kell térnek a következő napi rendi pontra, ezért azonban szeretnék egy bejelentést tenni a módosítók határideje július 16-a délután 6 óra kétféle módosítót lehet benyújtani a költségvetését, amely ugye konkrét sorokhoz kapcsolódik, illetve általánosat, amely a véleményhez kapcsolódik. Minden információt megfogadni a titkárság a két módosítóval kapcsolatban, két típusú módosítóval kapcsolatban. A következő e, zárt tárgyalás lesz a következő nap rendi pont, ezért erre fel kell készülnünk, úgyhogy néhány perc múlva folytatjuk az ülést zárt ajtók mögött. Köszönöm. Okay.